elsőként chopard képviselő úrnak adok szót egy percben. azt kell mondjam szigorúan egy percben. kedves kollégák! Eh, halálbüntetésre ítélték eh, Ali Mohamed al-Nimröt, mégpedig kard általi lefejezésre, és utána pedig keresztre feszítésre, miközben 2012-ben eh, mindössze 17 éves volt, amikor állítólagos bűncselekményeket elkövette a síta kisebbség politikai jogainak kiharcolásában, illetve az ebben való igyekezeteiben a, megkínozták és a jogait eh, nem tartották tiszteletben. Úgy látom, hogy ebben a kérdésben a frakciók nagyon egyetértenek, és ezért meg is köszönöm a munkájukat, mert sikerült egy kiegyensúlyozott szöveget eh, létrehoznunk. Nem egy egész országot akarunk elítélni, hanem azt szeretnénk, hogy eh, ennek a gyakorlatnak a megítélésében való egyetértésünkre felfigyeljenek eh, Szaudarábiában is. Eh, eh, tudjuk, hogy a kereskedelmi kapcsolat. Következő szerzőnk Tennak képviselő úr egy perc áll rendelkezésére. Elnök asszony, a tragikus irónia, hogy akkor, amikor Szaudarábiát kinevezték arra, hogy az ENSZ emberi jogi tanácsában fontos posztot töltsön mert otthon tinédzsereket ítél el halálra, be, lefejezéssel, csak azért, mert tiltakoztak. Ali Mohamed Al-Nimra ügyével kell ma foglalkoznunk. Ám éppen tegnap jött egy új jelentés egy második tinédzser sorsáról, Al-Marhur nevű, aki hasonló sorssal kell szembenézen. Al-Nimra továbbra is börtönben, börtönben volt 2012 óta, mióta 17 éves korában elfogták, és ezután végezték ki. Szaudarevia általános, szektárinos vallásháborút folytat, az ezáltal síta származású volt, és nem véletlen, hogy Almari Hun is síta megrázó ez a két eset, nem csak két, csak a jéghegy csúcsa az emberi ö, jogok megsértésének tengerében, Szaudarábiában. Az ország büntetőjogi rendszere igazi példája az autoriter tekintélyelvű államműködésének Felhívom Szaudarábiát, hogy szengélye szabadon, Hun. Következő hozzászólónk Krisz képviselő asszony, parancsoljon, egy perce van. Merci, Madame la Köszönöm, elnök asszony Ali al-Nimr, itt vagyok, 17 eh, éves volt ezen a képen, és eh, nagyszerű tanuló, eh, aki szeretett biciklizni, aki szerette a szabadságot, és ez a fiatal síta fiú együtt tüntetett sok másik ezer eh, arabbal 2012-ben, az arab tavasz keretében. Katifban nem volt eh, eh, azonban arab tavasz, tavasz őt letartóztatták, majd kínzással vallomásra kényszerítették, nem látta a családját nagyon régóta. Most már felnőtt, de halára ítélték, és lehet, hogy ma vagy holnap végrehajtják ezt a halálbüntetést. Nem is akarok beszélni arról, hogy milyen mértékben sértik meg az, az emberi jogokat. Sikerült Szaudarábiának elérnie azt, hogy kinevezzék a Genfi emberi jogi szakértői csoport élére a nagykövetét, és szerintem a királynak kegyelmet kell biztosítania. Következő szerzőnk egy perc Köszönöm, elnök asszony. arábia és az emberi jogok, hát megint csak erről a témáról vagyunk kénytelenek beszélni. Valóban mindig látjuk ennek kapcsán, hogy mennyire nem következetes az Európai Unió. Szaudarábia ugyanis egy partnerünk, egy olyan ország, amelyen jó kapcsolatokat ápolunk, egy olyan ország, amelyet nem szeretnénk elítélni, de ugyanakkor ez egy olyan ország is, amelyben valójában a lehetőleg súlyosabb emberi jogi jogsértések következnek be. Szigorúbbak kell legyünk. Mit teszünk azonban ehelyett? most valakit lefejezésre ítélnek, és ezt követően keresztre feszítik. Mi történik? Kinevezik Szaudarábia nagykövetét egy emberi jogi bizottság élére az ENSZ berkeiben, és amikor a Nagy-Britannia miniszterelnökét kérdezték ennek kapcsán, azt se tudta, hogy mit válaszoljon. Másfelől pedig ugye támogatjuk a kormányt rendszeresen. El kellene döntenünk, hogy milyen, milyen megközelítést alkalmazunk Szaudarábia vonatkozásában. Szaudarábia Jugoszlávia egy olyan ország, amelyet el kell ítélnünk, szankciókat kell életbe léptetnünk. Köszönöm. Howitt képviselő úrnak adok szót. Ali Al-Nimr was arrested and tortured for being part of the Arab... Ali Al-Nimret eh, letartóztatták és eh, megkínozták, nem szabad, hogy kivégezhessék. Ali mutatott igazi bátorságot eh, a halálbüntetés súlya alatt. Itt alapvetően a szólásszabadságról, a tüntetés szabadságról van szó. Szaudarábia adja az elnökét az Emberi Jogi Szakértői Bizottságnak, miközben a gyermekek jogairól szóló egyezményt is megsérti. Egyre gyakrabban használják a halálbüntetést. Ali sorsa azért ilyen sanyarú, mert ellenzéki családból származik. Én tavaly beszéltem arról, hogy az Európai Unió meg akar egyezni Szaudarábiával terrorizmus elleni fellépésben. Én akkor is azt mondtam, hogy ezt az emberi jogok tiszteletben tartásával lehet csak megtenni. Terroristaként ítélték halálra ezt a fiút, kínzással elnyert bizonyítékok alapján eh, és olyan tárgyaláson, amelyet titokban tartottak. Eh, eh, rosszul vagyok attól, hogy a brit kormány eközben börtön szolgáltatásokkal eh, pályázik Szaudarábiában. Eh, fel kell tennünk a kérdést, hogy eh, Ali al-Nimr báná, iránti bánásmód összeegyeztethető-e azokkal az ígéretekkel, amiket kaptunk. Ali mindössze gyerek volt, hagyjuk, hogy felnőttként tovább éljen. Zidehovszki képviselő úrnak adok szót egy percben. Vážená paní předsedající, Köszönöm elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt biztos úr! Ez a szöveg rámutat egy újabb jogsértésre az emberi jogok terén, és itt egy partnerországunkról van szó, Szaudarábiáról. Természetesen pozitív dolog az, hogy nagyon jó gazdaság és politikai kapcsolatokat ápoljunk Szaudarábiával, ez rendben van, de ugyanakkor az is fontos, rá kell mutatnunk arra, hogy mi történik ebben az országban. Ali Muhammad al-Nimra esete, illetve az emberi jogokra vonatkozó egyezmény nem teljesül. A gyermekek jogairól szóló egyezményt sem tartják be, valamint az emberi jogokról szóló kartát sem. A halálbüntetés Ali eh, Al-Nimra halálbüntetése ellentmond minden egyes értéknek, ezért küzdenünk kell kivégzése ellen. 2014 óta a halálbüntetések eh, száma egyre növekszik, és fel kell lépnünk ezzel szemben. Köszönöm képviselő úr. Eh, a képviselő asszonynak adok szót egy percben. Szaudarábia szerepe az, hogy destabilizál a térségben, elég ismert miközben támogatja a terrorista szervezeteket is. Ráadásul a, elnyomják az országon belül a sítákat, a nőket, a migráns munkásokat, ez egy középkori ország. Ali al-Nimr ennek a szomorú szimbóluma. Megkínozták, kiskorúként tartóztatták le, és barbár módon végrehajtandó halálbüntetésre ítélték. Nincsenek egyenlő jogok Szaudarábiában. Síta, ezért kell őt lefejezni az ENSZ pedig hagyja, hogy az emberi jogi tanácsban Szaudarábia szerepet töltsön be. Nem szabad ezt hagyni, nem szabad azt sem hagyni, hogy Ali meghalljon. Nekünk nem szabad befognunk a szánkat, az Európai Uniónak fel kell lépni és követelni a kegyelmet. Köszönöm képviselő asszony. Durán képviselő úr következik. Mr. Durán. Merci, Madame Köszönöm, elnök asszony egy 20 éves fiút, fiú várja a halálos ítéletet barbár módon. A cinizmus itt most közöny. A szaudi diktatúra e aláír nemzetközi emberi jogi egyezményeket és a gyermekek jogairól szóló egyezményeket, és aztán teljes közönyt tanúsít, csak úgy, mint a nagy demokráciák, amelyek félrenéznek a fegyverüzletek és olajüzletek érdekében. Ne hagyjuk ezt. E, Európa nem egy piac, hanem először is egy értékközösség. Európának nem szabad hagynia, hogy az ő értékeit fejezzék le egy véres diktatúrában az Európai Unió és az Európai Parlament hangosan ki kell, hogy mondja Szaudarábiának, hogy nem kínzunk gyerekeket, nem ítéljük őket halálra, és természetesen kegyelmet kell kérnünk, de ezen túlmenően azt kell követelnünk, hogy Szaudarábia egy vizsgálóbizottságot hozzon létre a kínzás ellen, az emberi jogok érdekében, az egyéni jogok érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Pospísil képviselő úrnak adok szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony szeretnék csatlakozni azokhoz az előttem szólókhoz, akik elítélik azt, hogy e fiatal arab fiút ilyen barmár módon öltek meg. Nem lehet büntetésnek nevezni ezt a 21. században tudni, az ember fejének levágása, majd a keresztre akasztása a testnek nem tekinthető büntetőjogi cselekménynek. Ez rettentős gyilkosság. Csak azért, mert valaki síta és szólásszabadságot követelt magának, illetve azért, mert nagybátyja befolyásos diszidens, illetve ellenzéki személy. Nem tekinthetjük Szaudarábiát egyenlő jogú partnerünknek. Nem lehet szemet hújni ezen barbár cselekmények fölött. Nem mondhatjuk azt, hogy ma sajnos növ, növekedett a kivégzések száma. Nem elég ezt mondani. Ebben az évben 102 kivégzés történt, és a szám megy fölfelé gyermekeket, külföldieket végeznek ki, anélkül, hogy igazságos bírósági tárgyalást biztosítanak nekik. Ma Szaudarábia a harmadik a világon a kivégzések számát tekintve. El kell ítéljük ezt. Köszönöm képviselő úr. Következik Gómez képviselő asszony. A fiatal síta e, elítélése, halára ítélése, lefeljezés követő keresztre feszítéssel állt a végrehajtandó halál büntetése, egy középkori büntetés, egy kegyetlen büntetés Szaudarábiában az aktivistákkal szemben. Csak azért, mert a vélemény, szab, véleményváltás szabadságával és más szabadságjogokkal akart élni. Ezek olyan eljárások, amelyek egyáltalán nem felelnek meg a nemzetközi standardoknak. Federica Mogherini és a tagállamok nyíltan el kell, hogy ítéljék ezt az ítéletet, ezt a halálbüntetést, amely a legalapvetőbb emberi jogok ellenvét, az emberi méltóság ellen. És fel kell lépnünk Szaudarábiával szemben, hogy vegysen véget ennek a barbárságnak. Ez az eset és mások is, mint Ralph Padawi eh, esete, azt jelentik, azt mutatják, hogy a tagállamok megpróbálnak visszatélni a normális kerékvágásba, kereskedelem, biztonság, katonai együttműködés terén, de elfogadhatatlan az európai kormányzatok hallgatása csak azért, mert, mert kőolajat biztosít Szaudarábia. Köszönöm képviselő asszony. Következő hozzászólásunk Dömes Máker képviselő úr. Thank Köszönöm. 17 éves fiatalembert elfogtak, megkínoztak, majd halára ítélték, lefejezték, keresztre feszítették. Hát itt e, nem tekintem azt az országot az emberi jogok e, végrehajtójának. Inkább a daesh meg az al lehet hasonlítani ezt az eljárást Szaudarábiában. Miközben 10 milliárd olajdollárt e, vektetnek be, ebben az országban, Maszk, Pakisztántól, Indonézián át, Marokkon át, mecseteket építenek, a vahabizmus pedig ére terjed az iszlám világban. A terrorista csoportok, mint az ISIS, meg az al qaeda ideológiai támogatást kapnak. Nyugat ellenes, modernitás ellenes, pluralitás ellenes, nő ellenes propaganda folyik ebből az országból, támogatják. Pénz, hatalmas pénzeszkölökkel ezt Mégis barátkoznak állam és kormányfők, nem mernek szembenézni ezzel a helyzettel az szaudarábiai olajmilliárdok fényében. Az én nevemben nem lehet ezt a politikát folytatni, szabad, szabadon kell bocsájtani őt. Képviselő úr következik. Uh, Madam Chair, uh, Commissioner. Elnök asszony, biztos úr, elhangzott, hogy Szaudarábia egy nagyon fontos közel-keleti ország, és egyetértünk azzal is, hogy támogatnunk kell a béke folyamatokat, és számos kérdésben együtt kell működnünk. Ugyanígy elhangzott az is, hogy az emberi jogi jogsértések tragikus méreteket öltenek Szaudarábiában, és ez most csak egy újabb példa, amelyet megemlíthetünk. Azt kell mondjam, hogy nagyra értékelem azt, amit Holland elnök elmondott. Egy nagyon határozott kijelentést tett egy olyan ország részéről, amely hagyományosan szoros kapcsolatokat ápol Szaudarábiával. Nagyon határozott kijelentést tett. Ugyanakkor, amit hiányoltam, amit hiányolok, az az, hogy Mogherini asszony egyértelmű álláspontot fejezzen ki. Úgy gondolom, hogy egyet kellene értenünk abban, hogy ebben a kérdésben elvárjuk Mogherini asszonytól, hogy határozott álláspontot valljon, és egyet kell értenünk abban is, hogyha a jogsértések folytatódnak, akkor az Európai Uniónak határozottan fel kell lépnie a közös értékeink fényében. Köszönöm. Liarik képviselő úr következik. Köszönöm, eh, elnök asszony. Eh, nem engedhetjük, nem eh, érhetjük be a formális protestálással. Minden európai intézménynek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzák a fiatal Alinak a kivégzését. Az elmúlt, két, elmúlt tíz évben 2200 kivégzés volt Szaúd-Arábiában ráadásul egy másik kor barbárságát idéző módon semmi nem indokolja az önelégültséget, illetve a hallgatást nagyobb hangerővel kell szólnunk, és tettekre is szükség van, akár arra is, hogy felfüggessünk, felfüggesszünk eh, bizonyos eh, kereskedelmi megállapodásokat. Az emberi élet mindennél többet eh, ér. Az, hogy ez az ország tölti be az emberi jogi tanácsban, az elnöki tisztet a szakértői bizottságban teljesen elképesztő. Követelnünk kell azt, hogy a két fiatal Ali és Daoud is elkerüljék a kivégzést. Szólását Valenciano képviselő asszony következik szaúd arábia Köszönöm, elnök le fogja fejezni ezt a fiatalt, aki elkövetett egy bűncselekményt tizenhét évesen. Az igazság az, hogy a Szaudarábia igazságszolgáltatás rekordot döntött ebben az évben. 130 embert fejeztek le az országban. És ez a szörnyűséges sors vár Alira is, ha mi nem tudjuk hangosan követelni a szabadon, szabadlábra helyezését. A szaudarábiai kormány előtt kell tiltakoznunk, amiatt, hogy milyen embertelen ez a törvény, milyen embertelen ez a fellépés. Nyolc hónappal azt követően, hogy egy sürgősségi állásfoglást fogadtunk el Raif Padawi szabad, szabadlábra bocsátása érdekében, most ismét Ali Annimri érdekében is szólnunk kell. Nem hallgathatunk el, a szaudarábiai kormánynak tudomásul kell ezt vennie, nem fogjuk jóvá hagyni azt, hogy embereket fejezzenek le, ártatlan embereket, fiatalokat, akiknek az egyetlen bűncselekménye az, hogy a szabadságokért küzdöttek ezzel a képviselői hozzászólások végére értünk catch the eye eljárásra nem kerül sor és rögtön meg is adom a szót stylianides biztos úrnak. Köszönöm, elnök asszony tisztelt képviselők örülök hogy felvetették ali mohamed al nimr úr esetét ahogy önök is tudják, Szaudarábia fontos partnere az Európai Uniónak, de mi is, akár csak önök közül sokan komoly aggodalommal ö, tekintünk erre a halálbüntetésre, amit idén szabtak ki Ali Mohamed al-Nimrre. Őt 2012-ben tartóztatták le bűnszervezethez való tartozás, illetve a biztonsági szervekre, szervekkel szembeni erőszak vágyával 2012-ben. Figyelemmel kísérjük az ő esetét is, illetve az emberi jogi helyzetet Szaudarábiában. Ali Mohamed Al-Nimr úr ítéletének részletei, illetve maga az ítélet is komoly aggodalmat kelt az Európai Unióban. Ez a ez az ítélet egyébként is eh, rendkívül aránytalan az állítólagos bűncselekményekhez képest. Éppen ezért az EU tagállamok diplomáciai szolgálataival együtt eh, az Európai Unió is eh, eljuttatta e- a Szaudarábiai Királysághoz azt a meggyőződését, hogy a büntetés túlzott, és a büntetés módja pedig kifejezetten elfogadhatatlan. Éppen ezért követeljük, hogy változtassák meg ezt a büntetést. Itt most lehetőség volt arra is, hogy kifejezzük elvi álláspontunkat a halálbüntetéssel kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy egyre gyakrabban hajtanak végre ilyen ítéletet. Szaudarábiá ételtük, hogy az EU minimális standardjait eh, mindenképpen figyelembe kell venni, különös tekintettel arra, hogy nem lehet kivégezni senkit fiatalkorúként elkövetett cselekményekért. A szaudarábiai eh, halálbüntetések száma soha nem volt ilyen magas, és eh, egyre kisebb bűncselekményekért, például kábítószer bűncselekményekért is eh, kirólják a halálbüntetést. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szaudiak függesszék fel a büntetés végrehajtását, és vessék bírói felülvizsgálat alá a cselekményt. Mi továbbra is figyelemmel kísérjük Álnimr úr ügyét, és eh, mindent megteszünk, hogy a megfelelő csatornákon keresztül aggodalmunkat kifejezzük. Úrnak a záró gondolatait, és elnézést kérek öntől a képviselőtársaim hangos érkezése miatt. Talán ha 751 képviselő érkezik, akkor elfogadható egy kis hang, de ez túlságosan sok volt. Kellően eh, udvariatlanok voltunk, amiért elnézést kérek. Képviselőtársaim, arra kérem önöket hogy foglaljanak helyet vagy aki most befelé érkezik az tegye azt csendbe. nyolc állásfoglalásra irányuló indtványt juttattak el hozzám a vita lezárásaként. képviselőtársaim a vitát lezárom szavazásra a vitát követően fog sor kerülni. most pedig rövidesen azonnal ha lehet mondani rátérünk a szavazásra. Tisztelt kollégák, mindenkit arra kérnék, hogy foglaljon helyet, hogy elkezdhessük a szavazást. Elkezdjük a szavazást, de még ezt megelőzően Zubar asszonynak van egy ügyrendi kérdése, hozzászólása, parancsoljon öni a szó. Elnök asszony, szeretnék egy ügyrendi hozzászólást tenni a házszabály 130-as cikkével kapcsolatban az írott kérdéseket korlátozzák, ez pedig egy elfogadhatatlan korlátozás, ami korlátozza a munkákat. Kérdések helyett indokolnunk kell azt, hogy miért akarjuk sürgősséggel benyújtani ezen kérdéseket. Ez a helyzet annyira abszurd, hogy tegnap kaptam a parlamenti szolgálatoktól egy levelet, elutasítottak egy olyan kérdést, amelyet feltettem, mert nem ítélték meg, hogy ez sürgős, itt az elmúlt napokban a menekültügyek kapcsolatban akartam egy kérdést feltenni. Hogyan tudják a bürokraták eldönteni azt, hogy sürgős egy olyan kérdés, ami a politikusok megítélése szerint az, és ami sürgős választ igényel? a parlament eh, a képviselők munkáját fogja támogatni, vagy inkább akadályozni kívánja a képviselők munkáját? Tisztelt eh, Zuber asszony, köszönöm a hozzászólását, de szeretném tájékoztatni arról, hogy nem a bürokraták voltak, hanem a parlament plenáris ülésszaka volt az, amely a korábbi ciklusban úgy döntött, hogy az, írott, az írásban beadott kérdések számát korlátozza, tehát sajnálom nem a bürokraták, hanem a plenáris ülés döntött erről. Most pedig áttérünk a szavazásra. Először azonban azt kell mondjam, hogy a tegnapi ülés jegyzőkönyve, valamint a jóvágyott szövegek megvannak, van-e észrevétel a jegyzőkönyvre vonatkozóan? Nincs.